módosítói kérelmeket kaptunk bizonyos szakbizottságok tagjainak tekintetében, hogyha a jegyzőkönyv jóváhagyásáig ezzel szemben ellenvetést nem kapok, akkor elfogadottnak tekintjük ezt a javaslatot. Ismét szeretném a kollégákat megkérni, nagyon fontos